Holnap a következő napi rend megkezdése előtt szeretném elmondani Iveta Grigula az ALDE frakcióhoz csatlakozik április 27-től, és nem a függetlenek soraiban